Thank you, colleagues. Kedves kollégák, szeretném kérni mindenki foglaljon helyet. Mint tudják, az ECON szakbizottság tájékoztatták, további tájékoztatást szeretnék kérni Hill biztos előtt úrtól, annak érdekében, hogy teljes mértékben lezárhassa az értékelés folyamatát. Úgyhogy a biztos jelölt válaszolt pótlagos írásos kérdésekre is, a mai ülésben pedig eszmecserét, egy úgymond pót meghallgatást tartunk ezekben a konkrét kérdésekben, melyeknek a tisztázását kértük a biztos jelöltől írásban mindössze másfél óránk van, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy a három perces szakaszokhoz ragaszkodjunk, és arra is szeretném emlékeztetni önöket, hogy a mai meghallgatás célja az, hogy eszmecserét tartsunk azokban a kérdésekben és témákban, melyeket írásos formában beterjesztettünk, tehát a tisztázó kérdések, tehát nem új témák felvetését várjuk most, hanem ezeket kell kiveséznünk. Először tehát a biztos jelölt úrnak, Hill úrnak adom meg a szót, hogy egy nyitó, 10 perces nyitó beszédet tartsom. Ez követően 24 kérdés, 3 perces szakaszokban, 1 perc a kérdés, 2 perc a válasz, és ezt követően a biztos jelölt úr három perces zárónyilatkozattal élhet. Webstreamen közvetítjük az ülést, élőben nézhető, most pedig Hill a szó, hogy megtartsa bevezetőjét.